Tisztelt uh, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket az Ipari Bizottság ülésén. A napi rendet megkapták mindannyian. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen fajta megjegyzés vagy változtatási kérelem. Ha nincs, akkor elfogadjuk így a napi rendet, nincsenek plusz közleményeim sem. Tehát rá is térhetünk azonnal a hármas napi rendi pontra, mégpedig az Európai Műholdas Rádionavigációs Programok Földős Felülvizsgálata, a végrehajtás értékelése, jövőbeli kihívások és a finanszírozási kilátások. Ezen témát illetően lesz majd egy jogalkotási saját kezdeményezési jelentés. Remek kollega részéről, aki itt van mellettem, üdvözlöm őt is, ő az illetékes ennek a témának a szakbizottságunkban, és arra kért, hogy ezzel kapcsolatban egy másfél órás mini meghallgatást tartsunk ebben a témában. Szeretném üdvözölni a meghívott szakértőket is, Alan Beneto urat, Barsinné Pataki Etelgát, aki itt volt körünkben is, Jean-Jacques urát, illetve Thomas Tarek urat is. Tehát ezen szakértőket hívtuk meg, és örülök, hogy mindannyian eleget tudtak tenni a meghívásunknak, és információkkal szolgálnak számunkra. szóval itt a közpénzekről, a kötelezettségvállalásokról, de a jövőbeli kihívásokról is. Kritikusan kell megnéznünk ezt a témát, és még egyszer köszönöm, hogy itt vannak mindannyian, mindannyian és úgy gondolom, hogy ezennel az én feladatom le is zárult, és hogyha megengedik, akkor elsőként Benetó úrnak adnám meg a szót. Benetó, Sie sind dran. Darf ich noch einmal in der Szeretnék még egyszer arra emlékeztetni, hogy körülbelül 10 percben beszéljenek az első körben. Jó lenne, hogyha 10 percben tudnák elmondani az előadásukat, mert akkor így több esélye lesz a, a kollégáknak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve önök is majd hosszabban tudnak válaszolni a felmerült kérdésekre. Ennyit a technikáról, és akkor most Benet Óré a szó. Merci, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az ITRE jelentéskészítőjének a Galileo témában végzett munkájáért. Engem most egy még nem létező európai hálózat vezetőjeként mi hívtak meg, amelynek az a célja, Néreusz névre hallgat, hogy összefogja az űrben lévő távközlési, illetve navigációs eszközöket. 12 tagállam, 26 régió szerepel ebben a hálózatban, és nagyon egyszerű a cél, szeretnénk a regionális hálózatok adatait kicserélni a megfelelő alkalmazásokkal összefüggő adatok terén együttműködve. És az információ cseréről gondoskodva le, illetve e, felfelé irányban az európai érdekek mentén. Tehát az alapvető célja a hálózatnak az űrtechnológiák együttműködése, a GMIS program, amelyről ma nincsen szó, illetve a Galileo program, a GNSS program rövidebben, ami a műholdas rádionavigációs programunk. Egy munkacsoportot hoztunk létre, ez alkotta meg a hálózatnak a terveit. Még nem jött létre ez a hálózat, tehát viszonylag kevés konkrét lépés történt. De az alkalmazási lehetőségeket megvitatva a munkacsoport előrelépett Paulini úr elnöklése alatt, és több ízben találkoztunk eszmecserét tartottunk. A GSM Galileóval való megállapodást vitattuk meg. A feladatunk az volt, hogy hogyan lehet kidolgozni az alkalmazásokat, és az európai intézmények, illetve régiók hogy tudnak együttműködni egymással. Egyrészt beszélhetünk különböző elképzelésekről, koncepciókról és a valóságról is szembeállítva a kettőt egymással. A műholdas navigációs program a versenyképességet szolgálja. A kutatások hatékonyságát hivatott fejleszteni, és a kutatóintézmények vezetésével egy még le nem zárult vitát folytattunk, bevonva az iparágok szereplőit is megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne felhasználni a műholdas navigációs szolgáltatásokat, hogyan lehetünk ettől versenyképesek, és különösen a kis és középvállalkozások mennyiben láthatnák ennek hasznát. Egyelőre még nem alakult ki konszenzus a Néreus eh, hálózat ügyében, amelyről én most szeretnék rövid előadást tartani, és úgy véljük, hogy ennek a hálózatnak kulcs szerepe lehet. Említettem előbb a Pegáz nevű munkacsoportot, amely a Galileóval együttműködve megvitatja ezeket a kérdéseket, és egy javaslatot is előterjesztettünk, ami nagyon fontos. A GSA felé javaslatot teszünk, egy megfigyelő központ létrehozására, amely nem csak a régiókat, hanem a régiók feletti szinten is megfigyelni a kialakult helyzetet. És amennyiben a műholdas navigációs alkalmazások fejleszte terén, fejlesztése terén új lehetőség mutatkozik, és esetleg több célú alkalmazásokat tudunk kifejleszteni, szolgáltatásokat kínálni, akkor ezt össze kell hangolni. A célunk az, hogy haránt irányban összehangoljuk a különböző tevékenységeket és az új innovatív technológiákat megvalósítsuk. Szeretnénk, hogyha a résztvevők kölcsönösen látnák ennek az előnyét, és hatékonyan együtt tudnának működni. Például a, az egészségügyet, a mezőgazdaságot említeném ahol például a növények fejlődését, az öntözési kérdéseket lehetne nyomon követni a műhold segítségével. Tehát itt valóban kulcsfontosságú alkalmazásokról beszélünk. Egyelőre nem jött létre még a hálózat, sőt, alig-alig ismerik az érintettek a régiókban, illetve az intézményekben, még az európai intézményekben is. A munkacsoport, a Néreusz munkacsoport, amely a műholdas rádionavigációval foglalkozik. 2009. novemberében létrehozott egy erre vonatkozó dokumentumot, amely nem csak érdekes, hanem nagyon fontos, és ebből szeretnék három javaslatot felidézni. Mert úgy gondolom, hogy ezeket érdemes kihangsúlyozni ebben a körben. Az első, regionális szinten valamennyünknek szükségünk van nagyobb biztonságra a Galileo program végrehajtása tekintetében. Itt most nem térnék ki a történeti hátterére a Galileónak, de világos, hogy a terepen, illetve a kkv bevonása érdekében bizonyos garanciákat kell felmutatnunk ahhoz, hogy ők bízzanak a Galileo jövőjében. A második észrevétel, ami szerepel az anyagban, a finanszírozásra vonatkozik. Természetesen az alkalmazások, illetve az alkalmazás fejlesztésnek a finanszírozásáról van egy szó. A hetedik keretprogram, kutatás és fejlesztési keretprogram keretében a régiók finanszírozásában különböző fejlesztések történnek, és fontos, hogy közösen finanszírozzuk ezeket a tevékenységeket európai szinten hogy következetesen, koherensen haladhassunk előre. És itt említeném a 7. K plusz F keretprogramot, valamint a területi és társadalmi kohéziós céloknak a megvalósítását. Erről természetesen egyeztetnünk kell még a jövőben. A régiók ragaszkodnak ahhoz, hogy ellenőrizhető módon használjuk fel a forrásokat központi szinten, és jelentős összegeket kell ennek a szolgálatába állítani a hetedik keretprogram égisze alatt. Aztán a harmadik javaslat, a GNSS Néreusz munkacsoport eredményét foglalja össze, és felhívja arra a figyelmet, hogy az információkat terjeszteni kell, és fel kell hívni a figyelmet erre a programra, tudatosítani kell ezeket a kérdéseket az alkalmazások fejlesztési területén azt mondhatjuk, hogy viszonylag kevés olyan piaci szereplő létezik, amely tisztában van ezekkel a részletekkel, illetve a Galileo program keretében már most is munkát végez. Sikerült mobilizálnunk néhány kisvállalkozást, de a regionális irányító hatóságok, intézmények részéről tipikusan hiányzik az információ, illetve nem ismerik ezeket a tevékenységeket. Ezért is nagyon fontos, hogy ismertséget szerezzünk ennek a hálózatnak, és európai szinten kommunikáljuk az eredményeket, adjunk tájékoztatást a Galileóról és az alkalmazási lehetőségekről. Egyelőre hiányzik ez a típusú tájékoztatás, és meg kell teremteni. Aztán egy konkrétumot szeretnék kiemelni. A Galileo kapcsán az EGNOS kezdeményezés, kevesen ismerik, a Pireneus régióban az Egnos nevű kezdeményezést. Különösen még azon a területen sem, ahol Madriddal partnerségben elindult az Egnos. sokat beszélnek az ECNOS jelzésrendszeréről. Az alkalmazás fejlesztésben ez egy fontos átvezető lépés lehet, és azt is mondhatjuk, hogy meghatározó jelentősége lesz majd a kommunikációs rendszerben. És pontosan erről kell tájékoztatást adnunk felhívva arra a figyelmet, hogy a Galileo keretében az EGNOS hogyan helyezkedik el. A GPS rendszereket már nagyon sokan ismerik, de a Galileo EGNOS ugyanazt a technológiát alkalmazva egy alternatív szolgáltatást nyújtani, és erről még kevesen tudnak. Tehát ezt szerettem volna kihangsúlyozni. És néhány példával is szeretném ennek a lényegét megvilágítani, mert fontos, hogy a régiók teljesebben megismerjék az ebben rejlő lehetőségeket, illetve a Mérosz hálózatnak a lehetőségét, és hogy az űrben lévő eszközök hatékony felhasználása hogy alakul, az rajtuk múlik. A műholdas navigáció, az esetleges regionális ágazati felhasználási lehetőségekkel együtt európai szinten tud hatékonyan érvényesülni. ez a projekt a szakértőknek a tapasztalatával együtt, illetve a logisztikai rendszerekkel a háttérben. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes téma, és erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Egy másik kidolgozás alatt álló navigációs projektre szeretném felhívni a figyelmet. Ez egy kikötői nagy pontosságú, Seagate névre hallgató navigációs rendszer a Néreus mellett dolgozunk rajta, Rostokban. És itt is nagyon érdekes alkalmazások merülnek fel. Például a Velencei Sextant nevű navigációs projekt egy újabb esete annak, hogy a kockázatos területeken mekkora haszna lehet egy pontos kommunikációs, illetve navigációs rendszernek, és együtt <clears throat> működhet a hajózás a szárazföldi közlekedéssel. Aztán Toulouse-ban a Cresta rendszeren dolgoznak, és az európai kikötők Portóban fejlesztett programjával együttműködik, és itt a légi közlekedést is támogatjuk, mindennek a teljes műszaki hátterét biztosítva. Elindultak még olyan projektek is, amelyek a mozgáskorlátozottak számára nyújtanak szolgáltatásokat. Aztán a gyengén látók számára, aztán Varsóban egy egészségügyi projekten dolgoznak, ahol az egészségügyi rendszereknek a biztonságát szeretnék növelni. Ez csak néhány kiemelt példa. Zárásképpen a finanszírozásra szeretnék kitérni. Nagyon gyakran konkrét alkalmazásokra lehet eszközöket mozgósítani. Egy iparági kísérleti projektet szeretnénk elindítani. Ez egy olyan ágazati mintaszolgáltatás lenne, amit a piacon is bevezetnénk. Ehhez viszont jelentős összegekre lesz szükség. Ma a KKV-k számára úgy merül fel ez a kérdés, hogy ahhoz, hogy egy ágazati mintaszolgáltatást tudjunk kidolgozni, ahhoz előfinanszírozni kell a fejlesztést, és egyelőre még nem állnak az eszközök rendelkezésünkre. Ennyit szerettem volna röviden említeni erről a rendszerről, és természetesen várom a kérdést, a vitát. Nagyon szépen köszönöm. És a következő hozzászólnénk Balsiné Patikért elkalásztessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéskészítő hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni a meghívásukat. A GMSS rendelet, amelyet 2008-ban fogadtak el, az a Európai Navigációs Programra vonatkozik. Ebben az évben fogja az Európai Bizottság ezt a programot áttekinteni majd, és nagymértékben örülök annak, hogy az ITRE egy saját kezdeményezésű jelentést tesz, amelyben kifejezi a parlament véleményét. A mai hozzászólásomban elemezni fogom az elért eredményeket, amiket eddig elértünk, és ezt követően majd megpróbálok kitérni az előttünk álló fő kihívásokra. Az a döntés, amelyet 2008-ban a tanács és a parlament hozott meg, az már egy új utat mutatott. Elmondhatjuk, hogy a program újraalakítása sikeres volt, Ezt mindenképpen meg kell köszönnünk az Európai Bizottságnak. A programot újra indították, felgyorsították, és sokkal átláthatóbbá is vált a program. A program végrehajtása dinamikusabbá vált, az irányító struktúra működőképes, az új, ö, szebe, új szerepében az Európai Bizottság sokkal jobban ki tudta alakítani a döntéshozatali mechanizmusokat, és ezen kívül több éves delegációs megállapodást is létrehoztak, meghatározták az Európai űrügynökségnek a szerepét, és a GNSS program kapcsán nagyon szoros az együttműködés a tanácssal, az Európai Parlamentre és a bizottsággal, a struktúrákat létrehozták, és ezek most már működőképesek is. Ami a parlamentet illeti, figyelembe kell venni a parlament monitorozási szerepét két szempontból is. Egyrésztről a komitológiai eljárásban is részt vesz a Lisszaboni szerződés alapján, másrésztről pedig ajánlatos lenne, hogy ha a GIP-ban erősítenék a parlament monitorozási szerepét azzal, hogy ajánlásokat tudjon adni. A parlament illetékes bizottságainak is lenne itt beleszólási joga. Hölgyeim és uraim, ne felejtjük el, hogy a GIP-n keresztül az Európai Parlament felelősséget vállalt a program irányába. Az új finanszírozási modell lehetővé tettem azt, hogy az egnoszt is be lehessen ebbe vonni, és a Galileo kapcsán már meg lehetett kezdeni a közbeszerzést. A tender értékelési bizottság is támogatta ezt a közbeszerzési folyamatot. A hat csomagból három már elkészült, és már megszülettek a szerződések is. 2010 első felében várják a többi szerződés megkötését. Ami a közbeszerzést illeti, itt lehetnek késedelmek, de ez nem jelent veszélyt magára a programra nézve. A parlamentben itt foglalkoznunk kell azzal a témával, hogy kiegyensúlyozott részvételre van szükség a KKV-k részéről is. A 12E2-es e cikket nem sikerült teljes mértékben végrehajtani. Ezen kívül vannak problémák ezen cikk végrehajtásával, illetve a négyes munkacsomaggal. Azt javaslom a parlamentnek, hogy sokkal komolyabban foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ami pedig a költségvetést illeti, szeretnék arra emlékeztetni, hogy a számvevőszék külön jelentésével kapcsolatban a parlament azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy friss számokat adjon közre, amelyeket figyelembe lehetne venni a félidős áttekintésbe. Lehet, hogy lesznek aggályok amiatt, hogy kicsi a költségvetési margin az FOC fázisban, amely az IOV költségek meghaladásából fakad. Erről is mindenképpen több információt kell kapnunk a bizottságtól. A másik probléma az az, hogy a közösségi finanszírozású 3405 millió euró, ebbe beleértve a 400 millió eurót, amelyet a hetedik keret programból folyósítottak. Ennek tekintetében jó lenne, hogyha az Európai Parlament áttekinteni azt, hogy ez a költség negatívan hat-e ki a releváns kutatásokra. Ami pedig a projektek illeti, illetve a végrehajtás előreladását illeti, még nehéz állást foglalni. Habály vannak késedelmek, ez nem, fogja, nem fog ártani a projekt végrehajtásának. Sajnálatos módon az Európai Bizottság dokumentumai nem hasonlítják össze a projektek állását az eredeti munkatervvel. Ezért nem igazán tudjuk felmérni azt, hogy hogyan alakul a projekt. Azt javasolnám, hogy az Európai Parlament kérjen információt ezt illetően az Európai Bizottságtól a középtávú áttekintésben. Bizonyos megjegyzéseket azonban már most is lehet tenni. Ami az egnos t illeti, elismerhetjük azt, hogy a tanúsítványozási folyamat a polgári repülést illetően beindult. Ugyanakkor azt is fontos kifejezni ebben a tekintetben, hogy nem szabad, hogy egyetlen tagállam is olyan pozícióban maradjon, hogy az EGNOS csak részben elérhető, vagy nem teljesen elérhető a területén. Egy másik pont, az pedig az, hogy szükség van arra, hogy a GNSS alkalmazás terve felsorolja azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekkel az európai ipar képes lenne arra, hogy a magas értékű GNSS piacokat meghódítsa. Hölgyeim és uraim, a második részében a hozzászólásomnak hadd beszéljek az előttünk álló kihívásokról. Azért szeretnék erről beszélni, mert ezeket illetően szeretnénk javaslatokat kapni a bizottságtól a középtávú felülvizsgálat során. Megváltozott a gazdaság, illetve a technológia környezete, a versenytársaink akik néha partnereink is egyre erősebbéké váltak, és eléggé dinamikusan haladnak előre. Itt szeretnék főként arra a navigációs projektre utalni, amely főként a katonaságtól származik. Ez, ezek a projektek is erősítik a versenytársainkat a finanszírozásban, az a vérehajtásban. Ez azt jelenti, hogy a globális piac a Galileo számára szűkül. A felelős áttekintésnek a kulcsfontosságú döntési pontokra kell koncentrálnia, és a megfelelő választ kell megadnia. Ami azt illeti, hogy biztos nem lehessen a Galileo piaci használatát, ezt illetően a következőket szeretném hangsúlyozni. Mivel az EGNOS és a Galileo mindkettő ö, civil program, és a versenytársaiknak viszont katonai költségvetése van, én hasznosnak tartanám azt, hogyha a PRS-t erősítenénk és felgyorsítanánk, és ez hozzájárulna a, ahhoz, hogy a GNSS programjaink megerősödjenek. Ezen kívül, második pontként, Európának Európa egy nagy mértékben függ a műholdas navigációs szolgáltatásoktól, és ezek kihatnak a stratégiai területekre, és ezért mindenképpen szükség van arra, hogy a alkalmazás tervét fel lehessen gyorsítani. Az Európai Parlamentnek el kell végeznie a saját feladatát ezt illetően, és itt gondolok a GNSS rendelet 6A 2-es bekezdésére. A Galileo technológia ellenőrzési rendszerét a lehető leghamarabb ki kell fejleszteni a közösség export politikájának kontextusában, annak érdekében, hogy sikerüljön a kontroll intézkedéseket megvalósítani ezen érzékeny témával kapcsolatban. Engedjék meg, hogy most beszéljek azokkal a feladatokról, amelyek a rendszer tulajdonosi kötelezettségből fakadnak. Ez teljesen új a bizottság számára. Az első ilyen döntés az a Gerelő programra vonatkozik 2013 utára, és itt főként a következő pénzügyi tervre kell koncentrálni. Az európai GNSS programok nem fogják elfogadni azokat a döntéseket, amelyek a zsákutcához vezetnek, ezt hadd hangsúlyozzam még egyszer, nem lehet, hogy zsákutcába torkoljon ez, úgy, ahogy az 2008-ban történt, amikor korrekcióra lett szükség. Egyértelmű és időszerű identifikációra van szükség a kereskedelmi aspektusoknak, és azonosítani kell a jogi, szerződéses, illetve pénzügyi struktúrákat is. Ezen kívül tisztázni kell, a műholdas navigációs rendszer felelősségét és főként a kritikai alkalmazásokat illetően. Ezen kívül vannak olyan speciális elemek a rendszerben, amelyek hiányoznak, például a kockázatfelmérés, vagy a szellemi tulajdon jogok ezek, és ezek is a tulajdonlásból fakadnak. Végezetül pedig az Európai Uniónak egy európai rádionavigációs tervre van szüksége. Optimizálni kell a különböző navigációs infrastruktúrákat, illetve szolgáltatásokat Európa szerte, és koherens struktúrát kell létrehozni. Ez a GNSS programok egy másik feladata, de a sikeres működés szinte lehetetlen egy ilyenfajta megállapodás nélkül. A közösség közvetlenül megválasztott szerveként az Európai Parlament felelős ebben a tekintetben. Hölgyeim és uraim! Lejárt az idő. Én bízok abban, hogy az Európai Parlament továbbra is azon lesz, hogy a CNSS programokkal végre lehessen hajtani stratégiai feladatként, és ahogy korábban is, vezető szerepet fog majd betölteni ebben a folyamatban. Ehhez nagyon sok sikert kívánok önöknek, köszönöm szépen, elnök úr. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen Balsiné Pataki Etelkának, és következőnek pedig Tortora úr következik. Thank you. Köszönöm. Nos, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni a meghívást, és azt, hogy ma elmondhatom az ipar véleményét, álláspontját ezzel a fontos programmal, a Galileo programmal kapcsolatban, ebben a fontos időpontban. Először is eh, arra emlékeztetnék mindenkit, hogy 2008-ban az Európai Számvevőszék eh, megvizsgálta, kiértékelte az Európai Bizottság programmenedzsment képességeit. Az audit eh, nagyon fontos, releváns volt, a következtetéseket, illetve az ajánlásokat nem foglalnám össze, amelyeket az Európai Számvevőszék összeállított, arra emlékeztetnék csak mindenkit, hogy mennyire nehéz feladat a programmenedzsment, és mennyire mennyire nehéz a semmiből, a nulláról felépíteni a programmenedzsment kép- képességeket. Azóta sok munkára került sor, és ezzel kapcsolatban elismerésemet is kell kifejeznem a bizottság felé, hiszen rendkívül hatásosan megerősítették a Galileóval foglalkozó csapatot. Minden esetre ezzel együtt is úgy tűnik, hogy a finanszírozás ellenőrzésével, az eljárásokkal, folyamatokkal és a jogi, illetve administratív feladatokkal foglalkozik főleg a bizottság. Az iparág, az ipar szereplőinek véleménye szerint még továbbra is hiányzik a bizottságon belül a valódi programmenedzsment munka. Ezt rögtön egy kicsit bővebben ki is fejtem majd. A program management azt jelenti, hogy a, először is politikai iránymutatás kell egy programnál. Ezen a területen mindenképpen a bizottság határozott vezető szerepére számítunk, és azt várjuk el. Kell azonban szakmai vezetés is, és ezen a területen mindenképpen hasznos lehet, ha a bizottság segítséget, támogatást kap. Ezen a, ebben a tekintetben az európai közösségek szabályozását mindenképpen módosítani kell, hozzá kell igazítani a szükségletekhez. Az ESA, az Európai Ürügynökség tudja támogatni a bizottság munkáját, de nem válthatja fel a bizottságot. Ahogy említettem, természetesen a politikai szintű vezetés az Európai Közösségek intézményei részéről létfontosságú, tehát ez nem is lehet kérdés. De ma az LK szabályait, az Európai Közösségek szabályait módosítani kell ahhoz, hogy az ipar valós gyakorlati helyzetéhez jobban alkalmazkodjanak. A jogászok nem könnyen tudnak együttműködni a mérnökökkel, ez ugye köztudott dolog. És egy, egy programot nem lehet pusztán pénzügyi megközelítése, pénzügyi alapokon vezetni, az ipari jellegű döntésekhez ismerni kell az ipart, tudni kell, hogy mire képes az ipar és mire nem. Minden döntés esetében kockán forog az európai ipar fejlődése, az európai űripar jövője forog kockán. Így aztán ezek a döntések közvetlen hatással vannak arra is, hogy Európa képes-e önálló űripari, illetve űrkutatási szereplőként működni. Most térjünk rá a Galileo irányítására konkrétan. Annyit mondani kell, hogy a közalkalmazottak készségei között szerepelnie kell mindenféle területnek, tehát minden területen képzett személyekre van szükség. Szakmai, tehát technológiai tudás, jogi, menedzsment, kereskedelmi, tudományos, pénzügyi és ipari ismeretekre is szükség van. Hogy ezt hogyan lehet megoldani, azt talán nem is nekem kellene elmondanom, hiszen nem az iparági szereplőknek a feladata az, hogy hogy meghatározzák, hogy a köztestületek hogyan álljanak föl. Talán ezt mind az európai közösségek alkalmazottaival kell megoldani, vagy esetleg az SR-ra is nagyobb mélységben kellene építeni. Mind a két lehetőség elképzelhető. Ezen kívül biztosítani kell a programma foglalkozó személy összetételének stabilitását. Ugyanis a szakmai hozzáértésű kompetencia az idővel fejlődik, javul, és eh, éppen ezért a stabilitás rendkívül fontos az ilyen irányú képességek hosszú távú biztosításához. Hogyha túl nagy a fluktuáció, túl nagy a cserélődés, az az veszélyeztetheti a hosszú távú kompetenciák kialakulását. Ahogy említettem, a hatékony közbeszerzés érdekében módosítani kell a, az eljárásokat, a közbeszerzési eljárásoknak ugyanis igazodnia kell az űrprogram speciális tulajdonságaihoz. Ezt meg is tették, már voltak ilyen változtatások, de ezt folytatni kell a továbbiakban is, és azt gondolom, hogy továbbra is változtatásokra vannak szükség, van szükség általánosságban a közbeszerzésekkel kapcsolatban is. Ezen kívül pedig egyértelműen, világosan meg kell határozni, hogy kinek mi a felelőssége, mi a munkája és miért felelős. Ez a program vezetésében különösen fontos. A Galileon túl a következő diánk címe, ugyanis a Galileo egészen biztosan meghatározza majd a jövőt, illetve a bizottságnak a jövőbeli az irányú képességét, hogy az űrinfrastruktúrát kezelje, hiszen többféle űrrendszer van jelenleg tervezés alatt. A Cezár légirányító rendszer, a GMS, meg, földi megfigyelés, ezután kilövő eszközök, illetve űrügyi biztonsági rendszerek is. Így aztán a Galileo mindenképpen létfontosságú mindezen programok jövőjével kapcsolatban. A tét az a megfelelő menedzsment kialakítása nem csak a fejlesztési szakaszban, hanem a működtetési szakaszban is. Így aztán uh, az RNT kofinanszírozási szabályozás kérdése rendkívül fontos az űrtechnológiák területében, hiszen itt uh, nyílt kereskedelmi piac uh, van. Ezzel már előadásom végéhez is érkeztem az iparnak arra van szüksége, hogy a közszereplők kompetensek legyenek, pontosan tudják, hogy mi a helyzet, mire van szükség, hogyan szerezhetik meg, és egységesített kapcsolattartás legyen az iparági képviselők és a közszereplők között. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen, Tatara úr. Sztárek úrnak adom meg a szót. a számítógépet úgy látom, hogy elő kell készíteni, úgyhogy egy kis szünet következik. It's Öné a szó, Terek úr. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr! Tisztelt LP képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném önöknek megköszönni a lehetőséget, hogy itt a mini meghallgatáson részt vehetek. A cseh köztársaság rendkívül élénken érdeklődik minden ebbe a témába tartozó tehát európai műholdas navigációval kapcsolatos eh, technológia és kezdeményezés iránt. Röviden engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Tomás Starek vagyok, a Prágai Cseh Műszaki Egyetemen tanítok, kutatok, illetve egy kis vállalkozásnál tanácsadóként dolgozom az intelligens közlekedés irányítási rendszerek témakörén. Az előadásomban arra szeretnék összpontosítani, hogy milyen valós alkalmazásokat biztosít a Galileo kiindulásként itt felsoroltam az általánosan ismert területeket, amelyeken előnyt jelent a Galileo működése. És néhány statisztikát, illetve lépést szeretnék elemezni. Az üzembehelyezés előtti szakasz vonatkozásában, illetve a fejlesztés kapcsán, amely már elindult. És ez lehetővé teszi majd, hogy egy business case-t, egy üzleti igazoló tervet össze tudjunk állítani a Galileo működéséről. A célunk az, hogy fenntartható üzleti tervet tudjunk bemutatni, és ennek érdekében első lépésként az alkalmazásokat kell számba venni különböző szolgáltatási szinten, amelyeket a Galileo támogat. Egyrészt a nyílt célú a Galileo szolgáltatásokról számolhatok be, amely a piaci alapú biztonsági szolgáltatások területét jelenti, aztán eh, kereskedelmi, illetve az életbiztonságát védő, valamint az államilag szabályozott szolgáltatási kört említeném. Ezek a területek nagyon fontosak az üzleti eh, tervünk számai tekintetében, hiszen különböző a, az egyes felhasználói családoknak a mérete. Hogyha feltérképeztük a különböző alkalmazásokat a Galileo szolgáltatások körében, akkor érdemes a tekintetünket a piac elemzés irányába vetni. És természetesen itt nem csak a jelenlegi lehetőségeket, hanem a jövőnek a lehetőségeit is tekintetbe kell vennünk. 2015 és az azt követő időszak során. És 2009 táján a GNSS monitor szoftver bevezetésével előre tudjuk jelezni, hogy európai szinten hogyan várható a GNS-es piacnak az alakulása. Ennek alapján pedig tovább léphetünk egy megfelelő üzleti terv kidolgozása irányába. A szoftver különböző adatforrásokra épül, és többféle feltételezés alapozza meg. Ezek a GSA felmérésből származnak, illetve a kutatás és fejlesztési eredmények keretprogramjának az elemzése alapozza meg. Hogyha a Galileo üzleti tervét úgy szeretnénk összeállítani, hogy többféle felhasználói körben, illetve szolgáltatásban gondolkodunk, akkor első kérdésként azt kell feltennünk, hogy elvárjuk-e, hogy egy önfenntartó üzleti tervet tudjon produkálni a rendszer. Mert kétféle irányba is indulhatunk. Egyrészt mondhatjuk, hogy igen, ezt szeretnénk. Egy önfenntartó, rentábilis üzleti tervet szeretnénk a Galileo működésének már az első szakaszában, vagy adott esetben nem. És a legnagyobb eltérés az, hogy a a társadalmi-gazdasági hatásokat hogyan számszerűsítjük, mert a Galileo jövőbeni felhasználásait is figyelembe vendők. És ennek a, az általános társadalmi hasznát sem kell elhanyagolni. Megpróbáltuk beépíteni az elemzésükbe ezek, ezeket a hatásokat, és azt mondtuk, hogyha nem ragaszkodunk egy önfenntartó üzleti tervhez, akkor az elemzésünk kiterjed a társadalmi, gazdasági hatásokra is. Ez pedig az Európai Bizottság feladatköre, hogy itt egy észszerű társfinanszírozási szintet határozzon meg. Nem vagyok benne biztos, hogy az ábrán jól látható, ami a jobb felső sarokban, a kördiagramban kéne, hogy látható legyen. A GNS-es piac becsült méretét szeretném bemutatni. a közúti közlekedésre gyakorolt előnyös hatásokat is megpróbáltuk itt előrejelezni. És a közúti közlekedés, a mezőgazdaság, a légi közlekedés és a hely meghatározó rendszereknek a területe szerepel itt négy kiemelt területként. És láthatók a társadalmi-gazdasági hatások is, amelyeknek itt komoly szerepük van. Ezzel is tisztában kell lennünk, és ennek alapján eh, kell dönteni az esetleges üzleti tervről. A Galileo piaci lehetőségeit tekintve a 2015 utáni időszakban. Növekedésre számíthatunk. A központilag szabályozott mm, szolgáltatások körében, mert az elektronikus kommunikáció, illetve az Equal e, irányelv és a veszélyes áruk szállításáról szóló e, irányelv már részben elkészült, illetve éppen vizsgálják a bevezetésének a lehetőségét. És a Galileo működését ez elősegíthetné. Viszonylag nagy felhasználói körrel számolhatunk, ami mindig fontos és sokat segít. Valamint nagy értéknövelt szolgáltatási lehetőségek is megjelennek itt a Galileo szolgáltatásaira építve. Ami pedig a piaci alapú alkalmazásoknak a fejlődési lehetőségét illeti, például a pontosabb helymeghatározás, egybe kapcsolódhatna több Európai Uniós szintű CVS, eh, Cooper, spot illetve eh, általános biztonsági és automatikus helymeghatározó eh, projektekkel, kezdeményezésekkel, és ezek nagyon fontosak az autóipar számára. A Galileo ügyfelei végül is erről a területről érkeznek majd várhatóan. Végül, de nem utolsó sorban, a különleges alkalmazásokat tekintve teljesen egyértelmű, hogy a katonai harcászati alkalmazásokat is nagyon gyorsan és intenzíven fejlesztik csak úgy, mint a nagy közönség számára szánt szolgáltatásokat. Vagy például a reptéren belüli mozgásokat nyomon követő alkalmazást. És ebből arra juthatunk, hogy erre a területre érvényes, érdemes a figyelmünket összpontosítani, Elsősorban olyan alkalmazásokat érdemes bevezetni, amelyek magas szintű rendszerkövetelményeket támasztanak, és így a Galileo a szabályozott szolgáltatások körében lehetne ütőképes. Aztán a versenypiaci lehetőségeket tekintve megemlíteném, hogy a, az alábbi Galileo szolgáltatásokra számíthatnánk például autós navigáció, aztán az elektronikus útdíj fizetési rendszerek területén európai szinten növekedésre számíthatunk, egyre magasabb, nagyobb lesz az igény. Aztán a GPS piaci helyzetet tekintetbe véve nagy lesz az igény arra, hogy alternatív szolgáltatást tudjanak igénybe venni, tehát a Galileóra hangolt vevőket lehetne bevezetni, és ez fontos piaci érv is lehet amikor bemutatjuk a Galileo gyakorlati előnyeit. Ez egy hosszabb folyamat lesz, mindenből arra a következtetésre juthatunk, hogy nem érdemes kivárni, realizáljuk a pozitív eh, előnyöket, és mindjárt az első fázisban lépjünk. Mielőtt lezárnám az előadásomat, az utolsó ábra kapcsán annyit mondanék, hogy itt egy kicsit az előzőektől eltérően azt hangsúlyoznám, különösen ebben a körben, hogy a Galileo mindig úgy szerepel, mint ami a szolgáltatások, illetve az alkalmazások, a rendszerparaméterek értéke szempontjából ad új dolgokat és jelent előnyt. Itt arra szeretnék kitérni, hogy a végfelhasználók számára milyen előnyöket nyújt a Galileo. A Galileo paraméterei az alkalmazások teljesítményét is meghatározzák, de a legtöbb esetben egy vezeték nélküli kommunikációs alkalmazásban, például az autók és az infrastruktúra, illetve a személygépkocsi és személygépkocsi közötti kommunikáció lehetősége is számottevő. Nem csak arról van szó, hogy a hely meghatározási rendszer paraméterei, illetve a Galileo szolgáltatások vannak az előtérben, hanem a távközlési lehetőségekről is szólni kell, mert a rendszerben a Galileo nem csak helymeghatározást szolgálhatna, hanem a távközlési eredmények is jelentősek lehetnek. Összefoglalásul itt néhány lépésben vázoltam fel, hogy hogyan alakítható ki az üzleti terv, amely előkészület alatt áll. Természetesen valamennyi tagállam mélyebb szinten kéne, hogy részt vegyen ebben az előkészítő szakaszban. Például, hogy a releváns bemeneti adatokat biztosítsák a GNSS piacelemző alkalmazásunk számára, valamint hogy egységes alkalmazás besorolást, kategóriákat tudjunk kialakítani, a Galileo hely meghatározó szolgáltatásait tekintve, és a Galileo jövőbeni szolgáltatási lehetőségei kapcsán. És végül arra hívnám fel a figyelmet, hogy végső fokon a Galileón alapuló alkalmazásoknak a teljesítménye több egyéb szempont függvénye is. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a négy szakértőnknek. Köszönöm azt, hogy betartották a felszólalási időjüket, hiszen így a kollégák még fel tudnak tenni kérdéseket, megjegyzéseket tudnak hozzáfűzni a hallottakhoz. Tehát a kollégáknak itt a lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Brezina úr lesz az első. Vážený pane předsedající, já jsem velmi rád, že se... Nos, elnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy végre előrelépés, változás történik, és végre láthatóvá váltak azok az első lépések, amelyek majd a Galileo projekt megvalósulásához vezetnek. Nyilvánvaló, hogy nagyon összetett, nehéz projektről van szó, aminek nagy a jelentősége is. Nem csak az alkalmazások terén, hanem a technológiák is rendkívül összetettek. A rendszernek az a nagy előnye, hogy nem csak a, a gyakorlati alkalmazása a fontos, hanem a kifejlesztett rendszerek is. Kiemelném a Nereus hálózatot, aminek a munkáját nagyra értékelem, és Vasnyit Elka előadását is külön köszönöm, ugyanis nagyon hasznosnak találtuk. A legutóbbi parlamenti ciklus során tulajdonképp Basinyi neve egyet jelentett a Galileo projekttel. Tortora úr előadásával kapcsolatban pedig annyit mondanék, hogy hát amikor jól magam elolvastam a Galileo projektről készült tanulmányt, akkor tulajdonképpen olyan érzésem támadt, hogy a projekt még nem rendelkezik egyértelmű irányítási rendszerrel, irányítási szerkezettel. Nincsen meg minden szinten a Galileo projekt irányítása, és a hát Tortora úr előadása is ezt a, az érzésemet erősíti meg, ő is úgy véli, hogy hiányzik még ezen a területen az irányítás, hiányoznak a döntések. Az alkalmazások terén, ugye bemutatott alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyek mutatják, hogy milyen módon lehetne ezeket a technológiákat alkalmazni, bár megígyzem, ezek még csak részleges listát jelentenek, nem teljes listát. Köszönöm szépen ezeket az információkat, ugyanis én a képviselőcsoportom árnyék előadója vagyok, így aztán nagyon hasznosak lesznek számomra ezek az információk. A menedzsment, illetve a szervezeti felépítés talán a legérdekesebb. Ezzel kapcsolatban lenne is kérdésem, tehát milyen szervezeti felépítéssel kívánják irányítani, vezetni ezt a projektet. Van bárkinek elképzelés arról, hogy milyen lesz ez a szervezeti felépítés? Tudom, hogy ez egy összetett és nehezen megválaszolható kérdés, hogyha gondolják, akkor esetleg csak mondják el, hogy milyen dokumentumokban van ez leírva. És akkor elolvasom, hiszen az ilyen programoknál általában egy szigorúan meghatározott, konkrét felépítési rendszer van, és hát ez ugye az egyik legösszetettebb projekt, amivel vala találkoztam, úgyhogy nyilván itt is van. Köszönöm szépen, Angelika Niebler következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a szakértőknek is, hogy hozzászóltak, és elnézésüket kérem, mert elkéstem, így csak az utolsó hozzászóló tudta meghallgatni. Nagyon érdekes volt ez a hozzászólás, és politikai perspektívából szeretném öntől megtudni azt, hogy milyen politikai kérdéseket kell feltennünk magunknak itt a szakbizottságban, illetve a plenárison. Az utolsó felszólalóhoz fordulnék a Operation Phase Preparatory Stepről beszélt, és úgy gondolom, hogy a Galileo projekt gazdasági perspektívákhoz is kötődik, és a kérdés az az, hogy olyan projekttel állunk itt szembe, amely hosszú csak az adófizetők pénzéből lesz finanszírozva. Tehát fel kell tennünk ezt a kérdést politikai szempontból, hogy milyen lesz majd a menedzsment struktúrája mindennek. Mindenképpen szeretném meghallgatni erre a választ, de egy másik kérdésem az lenne, hogy mit gondolon arról, hogy hogyan lehetne a Galileót úgy kialakítani, hogy gazdaságilag önállátó legyen. Mit gondol erről, ezt ön valósnak, reálisnak tartja-e? Hogyha visszagondolok a Galileo hosszú történetére, amely egy PPP modellnek indult, és emlékszem, hogy évekkel ezelőtt volt, de emlékszem még erre, hogy nem volt igazából úgynevezett business case, és ezért ez a PPP modell nem lett sikeres, és ezért, ezért döntöttek arról, hogy inkább közpénzekből finanszírozzák ezt a modellt. Tehát el tudja-e azt képzelni, ez lenne a kérdésem, hogy csak is gazdasági csak gazdasági szolgáltatásokkal finanszírozzák ezt a projektet. Elnök, köszönöm szépen, Ensó kolléga következik. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea două întrebări foarte scurte. În primul rând, când cred... Két rövid kérdést szeretnék feltenni. Először is, az itt lévő szakértők véleménye szerint ez a Galileo rendszer mikor állhat teljes körűen üzembe? A második kérdésem. Ahhoz, hogy ez a beruházás pénzügyileg életképes, fenntartható legyen, az Európai Unió, illetve az állampolgárok képviselője hogyan tud olyan követelményeket meghatározni a kivitelezők számára, a beszállítók számára, hogy a Galileo funkciói igazolják a befektetett összegeket, illetve hogy megérje ez a munka, és mikor válik teljesen önfenntartóvá. Köszönöm. Rendben, további kérdéseket nem látok, ezért a négy szakértőnek adnám meg ismételten a szót. Először is Balsiné Pataki Etelkának. Engedjék meg, hogy eh, Brezina eh, kollégának, illetve Angelika Niblernek eh, válaszoljak. Ahogy elmondtam a bevezetőmben, a gazdasági és technológiai helyzet globálisan megváltozott azóta, mióta a Galileót útjára indítottuk. Véleményem szerint, és mindenképpen figyelembe kell vennünk, a versenytársaink mindannyian katonai költségvetéssel rendelkeznek, és lehetőségük van arra, hogy szélesebb körben finanszírozzák a projektjeiket. Ezért számomra rendkívül fontos lenne a PRS, és az, hogy ezt minél hamarabb fel lehessen állítani, mert ez mindenképpen nagymértékben támogatná a rendszert bár ez egy eh, polgári rendszer, és nem katonai rendszer, de ezt a tagállamoknak eh, kellene finanszíroznia. Ez egy nagyon fontos aspektus. Más szempontból viszont van egy bizottsági dokumentumunk, a 2010-es munkaterv, és ebben benne van, hogy politikai szempontból döntenünk kell arról, hogy milyen modellt szeretnénk az operációs, a műveleti fázis számára, és utána az Európai Bizottságnak elénk kell tárnia az olyan kérdésekről ott válaszát, amelyek a felelősséghez kötődnek, vagy az olyan nyitott kérdésekhez kötődő javaslatait, amelyeket még eddig nem tárt elénk. Tehát egy egyértelmű képre van szükségünk azt illetően, hogy milyen lehetőségeink vannak ezen a területen, milyen felelősséggel kell eljárnunk például a liability kapcsán, és utána tudjuk megnézni azt, hogy milyen fajta modellt szeretnénk. Számomra egy második kérdés az az lenne, hogy hogyan lehetne elegendő bevételre szert tenni a Galileon keresztül, mert számomra a döntő kérdés az mindig is az, hogy milyen felelősséget kell viselnünk közintézményként. A struktúra kérdésre azt válaszolnám, hogy szerintem a műveleti fázisban egy úgynevezett public modellt, egy közmodellt kellene választanunk. Úgy gondolom, hogy minden technológia úgy gondolom, hogy ha a technológia már annyira ö, megfelelt, hogy 100%-ig biztosak leszünk abban, hogy ez a lehető legjobban működik, akkor lehetséges, hogy akkor már a magánszektort is bevonhatjuk. Ezért eh, úgy vélem, hogy rendkívül fontos lenne az, hogy az első műveleti fázisban néhány éven keresztül továbbra is közpénzből finanszírozzuk a teljes eh, projektet. A kérdés az az, hogy ez mennyibe fog kerülni. És szerintem a félidős áttekintésben az Európai Bizottság erre majd egyértelmű választ kell, hogy adjon számunkra, és akkor ezután tudunk majd dönteni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Benetó úr. Oui, je reviendrai sur cette question des finances. Igen, szeretnék a finanszírozás kérdésére visszatérni, mert azt mondanám, hogy a Néreus elindítása európai szinten, illetve az űrtechnológia alkalmazása, a GMES többek között Két vagy három évvel ezelőtt ez ügyben az merült fel kérdésként, hogy hogy fogjuk finanszírozni a GMI-est. Akkoriban a osztrák vezetéssel az a javaslat hangzott el, hogy magánfinanszírozást kéne bevonni. A Galileóba bevonva ezt a szolgáltatást, nagyon hamar azt a választ kaptuk, hogy Alapvetően itt közcélú szolgáltatásokról van szó, tehát ebbe problémás magántőkét bevonni. És a GMS és a Galileo együttműködése emiatt ellentmondásosan alakult. És nem meglepő, hogyha ma azt mondjuk, hogy a Galileo és a GMS nem pont ugyanabban a fényben merül fel a szolgáltatások területén. Ferhagen biztos, illetve a francia elnökség, a Reunion a kapcsán, ahonnan indulhatna majd a hordozórakét, azt mondta, hogy 2012-2013 a reális e, indításnak az időkerete, és a DORIS program, a BCRD projekt merül még fel, a Nereus e, próbaüzeme valóban megindulhat Brémában, és a kérdés az, hogy 2012-13-ra hogyan készülhetnénk fel, úgy, hogy közben megoldjuk európai szinten a finanszírozást. Nem is annyira 2012 vagy 13, hanem eh, inkább 2006 volt a kiinduló pont, és attól kezdve dolgozunk a Doris keretében a finanszírozáson, a GMIS számára. Ami a Galileót illeti, ezt talán kicsit más fényben kell tekinteni, mert hogyha megnézzük például a mezőgazdasági szolgáltatási területet, vagy például a tengeri közlekedés irányítás lehetőségét, akkor ezt megvizsgálva kiderült, hogy erre könnyebb üzleti tervet kialakítani, mint a GMES esetében. De remélem, hogy ugyanarra a következtetésre jutunk majd a többi szolgáltatás területén, és hogy itt alapvetően állami finanszírozásra van szükség. Ami Barsinő Patak értek a megállapításait illeti, nem tudom, hogy hogyan tudunk harmonizáltan pozitív magánfinanszírozási lehetőségeket biztosítani. Ez tulajdonképpen egy apró kérdőjel, amit szerettem volna felvetni az elhangzottakkal kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy a magánfinanszírozás mégis egy központi kérdés. Aztán egy másik hozzászólásra szeretnék visszatérni, ami az irányításra vonatkozott, a programnak a vezetésére, és hogy mikortól állhat teljes körben üzembe. A GNSS rendszer, illetve a Néreusz e- e esetében felvetődnek a kérdések, mik a biztosítékok, hogy fog ez működni. A régiók és a helyi résztvevők is természetesen ezt kérdezik, hogy hogy néz ki majd ennek a működés, és felmerülnek különböző kérdések. Hogyan fogjuk irányítani ezeket a szolgáltatásokat, hogyan kezeljük majd a rendszert. Nos, a Galileo így foglalhatjuk össze a kérdéseket, mikortól lép üzembe. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Messze menőkig osztom annak a hozzászólónak, a, az előttem szólónak a véleményét, ami a Galileo körüli állami magánpartnerségnek az ügyét illeti. Én is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez az elképzelés ami már a Galileo kezdeteitől felmerült, és napirenden van, de ugyanakkor zsákutcába került az utóbbi év során, mert nem tudtuk kidolgozni a részleteit. Itt ambíciózus döntéseket kellene meghozni. Tisztázni kell, hogy száz százalékban állami forrásból szeretnénk finanszírozni, vagy pedig be tudunk vonni más eszközöket is a Galileo finanszírozásába. Az eddig elvégzett munka abba az irányba mutat, hogy az állami finanszírozás lesz a közép, illetve a rövid távú megoldása Galileo esetében. Ami pedig azt illeti, hogy a Galileo mikortól állhat üzembe. Én optimista eh, nyilatkozatot szeretnék tenni. A munka dandárját már elvégeztük. Az előkészületek megtörténtek. Most már az iparral való együttműködés, a műszaki feltételeknek a megteremtése következik. És ezek olyan tevékenységek, amelyek már ismert feladatkörbe tartoznak, és úgy gondolom, hogy észszerű mértékben bizakodhatunk abban, hogy megvalósul majd ez a munka a ma látható jelek alapján. az űrinfrastruktúra kialakításának a szükségességére hívnám fel a figyelmet, ami egy nagy feladat, és ehhez nagyon sok munkára lesz szükség. Ahhoz, hogy teljes körben működőképes legyen ez a műholdas rendszer, nem csak a finanszírozásra van szükség, hanem sok-sok részletre. Úgyhogy nem szeretném alábecsülni az ipar által elvégzendő munka jelentőségét. Sterek, sterek úr következik. Takže, dámy a pánové, já bych nejprve rád odpověděl na otázku související s financováním a... a... Hölgyeim uraim, először is a finanszírozásra térnék. Javarészt itt ugye közfinanszírozásokról, közpénzből való finanszírozásról van szó, hiszen a befektetés, a fejlesztés a Galileo esetében közpénzekből történik a PPP, tehát a kormányzat és magán együttműködés projekt, az sikertelen volt, kudarcba fulladt. Azt az előadásomban az operatív aspektusokra igyekeztem felhívni a figyelmet, ugyanis itt egy picit más a helyzet, és más paramétereket kell figyelembe venni a Galileo szolgáltatásaival kapcsolatban azt kell kiderítenünk, azt kell eldöntenünk, hogy milyen módon és milyen összegű bevételt termelhet ez a projekt, és így aztán pénzügyileg, anyagilag önfenntartó lehet-e. Nyilván van, vannak esetleges társadalmi, gazdasági hasznai, és beszéltek egyéb bevételforrásokról, a GNS-es piac gazdagodásáról, de hát ezek mind globális számok, és nem ismert a konkrét lebontás, az, hogy egyes szolgáltatási területek, illetve a Galileo projekt egyes területei milyen bevétellel járnak majd. Abban az esetben, hogyha a közpénzből finanszírozott Galileo például a kormányzati szolgáltatásokra vagy a repülésbiztonsági szolgáltatásokra koncentrál, azzal én értek, azt mindenki el tudja fogadni, de nagyon fontos lenne, hogy legalább nagy vonalakban tudjuk, hogy a piac mekkora részét jelentik majd ezek a szolgáltatások, tehát hogy a nyílt, illetve kereskedelmi szolgáltatások és a kormányoknak fenntartott szolgáltatások milyen ár, arányban állnak majd. Azt gondolom tehát, hogy a pénzügyi előnyökkel kapcsolatban akkor láthatunk tisztábban, hogyha külön vizsgáljuk a különböző Galileo szolgáltatásokat. Az irányítással, a menedzsmenttel kapcsolatban Nos, én azt gondolom, hogy, hogy talán ugye ez a legfontosabb és az először feltett kérdés, valóban nagyon összetett kérdésről van szó. Egy ilyen projekt irányításához, menedzseléséhez több szinten is koordinációra van szükség, ezt Tartora úr is a prezentációjában megemlítette. Úgy gondolom tehát, hogy a GSA működése egy nagyon jó, pozitív példa még az együtt is, hogy a, az ellenőrző hatóságot átszervezték ugye a projekt működését módosító irányelvvel. A GSA, Galileo ellenőrző hatósága két területen működik, a, az administratív, illetve a szakmai technikai területen. Azt gondolom, hogy ez a felosztás lehet a projekt általános irányításának az alapja is, ugyanis a Galileo olyan alapvető és fontos Galileo ellenőrző hatóság olyan fontos terület, ahol a projekt minden résztvevője tulajdonképpen találkozik. 2014-től 2015-ig ebben az időszakban valamikor azt gondolom, hogy megkezdheti a működését a Galileo. Azt gondolom, hogy ettől az időponttól kezdődően az alapvető működés már elérhetővé válhat. Ekkor majd kiértékelhetjük ezeket a meglévő funkciókat, szolgáltatásokat, és talán ekkor lesz majd érdemes a kereskedelmi szolgáltatásokra koncentrálni. Ezután ugye felmerült még egy kérdés. Mit lehet tenni a például a közúti szegmensben dolgozó vállalkozásokkal kapcsolatban, hogyan lehet ők rájuk nyomást gyakorolni. Nos, én azt gondolom, hogy itt a, a szabályozásra alapuló rendszerekre kéne építeni, például az Electronic Field Collection rendszerre. El kell dönteni, hogy milyen technológiák alapján szabjuk meg a szabványokat, ez az Európai Bizottság különböző eh, irányelvében benne van, és azt gondolom, hogy ezen a területen is ezt kellene tenni, tehát ilyen irányban kellene módosítani a meglévő irányelveket. Köszönöm. Ja, danke schön. Jetzt wollte Frau Basipataki noch... Köszönöm szépen. Vasni Pataketelka két mondatot szeretne még hozzáfűzni. Igen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék néhány szót szólni a bevételről. Ahogy említettem, az alkalmazás akciótervét fel kellene gyorsítani. De engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket a 2008-as rendeletre, amely a rendszer interoperabilitásába foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést nem sikerült még teljes mértékben megoldani. Az Európai Parlamentnek számos lehetősége van ezen a területen, ezen feladattal kapcsolatban, mert ebben a cikkben a parlament jogot kapott arra, hogy vizsgálattal összekötött folyamatban tud eljárni. A parlamentnek számos eszköz áll rendelkezésére, hogy fel tudja gyorsítani az alkalmazást, és ide tartoznak a bevételek kérdései is. Elnök, köszönöm szépen! Lehet, hogy van még arra is lehetőségünk, hogy az Európai Bizottságot meghallgassuk, Verhöf úr, hogyha szeretne néhány szót mondani, vagy néhány információval szolgálni számunkra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, üdvözlök mindenkit, és üdvözlöm a szakértőket is, és köszönöm szépen a hozzászólásaikat, és láthattuk a hozzászólásokból, hogy többszörös kihívással állunk szemben, a Galileót illetően vannak technikai, jogi, szabályozási, pénzügyi kihívások is, és még ennél sokkal több. Ezekkel mindegyikkel foglalkoznunk kell. Valószínűleg minden egyes elemmel foglalkoznunk kell az elkövetkező években. Hadd mondjak néhány szót a hozzászólásokat illetően, és hagyj zárjam le majd a mondandómat néhány általános megjegyzéssel. Először is az első előadásban a KKV-knek a szerepét hangsúlyozták. Ez fontos az Európai Bizottság számára. A közbeszerzés kapcsán is próbáltunk itt erre törekedni. Azonban a KKV-k szerepe nagyon bonyolult itt, hiszen itt ezen a területen speciális KKV-kra van szükség. De a felvevő piacnál azonban lesz szerepe a KKV-knak, és úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőséget kínálhat számukra. A többi területet illetően, ahol nagy méretű iparra van szükség, ugyanígy a, a műholdas helymeghatározás az olyan terület, ahol néha a KKV-k is szerepet kaphatna. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, mert ez azt jelenti, hogy egész Európában, minden régióban, minden tagállamban közvetlenül érezhetik ennek a rendszernek az előnyeit. Megemlítették az információ terjesztését is. Jelenleg épp egy új websájton dolgozunk, az ESA, a GSC, illetve az Európai Bizottság fog itt információkkal szolgálni. A projekt végrehajtásával kapcsolatban technikai adatokat is közre fognak adni tehát eh, ez minden érdeklődő számára fontos forrás lehet. Balsiné Patakietelk a hozzászólása kapcsán szeretném megköszönni a kedves eh, szavait, és az Európai Bizottság tíz éves vita után, igen vagy nem, vagy talán Galileo, tehát ezután, aztán a vita után sikerült megmutatni azt, hogy van előrelépés, már vannak megkötött szerződéses szerződések is, és vannak szerződéses határidők is. Ez egyértelmű jelzést ad a külvilág számára, hogy az Európai Unió komolyan gondolja ezt a programot, és hajlandó arra, illetve lehetővé teszi azt, hogy a különböző befektetések megtörténhessenek. Számos kihívás áll előttünk, az egyik az a rendszer tulajdonlásával kapcsolatos. Ez nagyon új az Európai Unió számára, de csak épületeink voltak, viszont a Galileo lesz az első nagy infrastruktúra, amely az európai költségvetéséhez tartozik. Ez egy teljesen új feladat, teljesen új dimenzió, és pénzügyi menedzsmentre is szükség van, itt pénzügyi kezelésre is szükség van, itt annak érdekében, hogy a projektet megfelelően lehessen irányítani. Ez egy nagyon fontos feladat számunkra, és az Európai Bizottság már meg is kezdte a munkát ezzel kapcsolatban. Ezt a munkát még ki kell majd terjeszteni a jövőben. Tortúra, Tort úr hozzászólásával kapcsolatban nagyon fontos ez a projekt, nagyon új ez az Európai Bizottság számára olyan szempontból, hogy a normális program irányításunk, menedzsmentünk inkább a szubvenciókra terjed ki, ez azonban más most. Ugyanakkor számos már említett dolgot megvalósítottunk. Azt kell megnézni, hogy hosszú távon mire törekszünk, és az Európai Bizottság bizottságnak azt kell megnéznie, hogy ezt folytatta így tovább, vagy pedig más megoldásokat talál. Starek úr hozzászólása az alkalmazásokat illetően. Az alkalmazások a legfontosabb terület, az infrastruktúra nagyon izgalmas, látjuk, hogy rakétákkal dolgoznak, illetve műholdas képeket lehet látni, ez rengeteg pénzbe kerül, de végezetül az alkalmazások azok, amik fontosak, és itt óriási a terület. A globális piac a navigációs rendszerek számára 2020-ra, 2020-2025 között 350 milliárdra fog rúgni minden évben. Az Európai Unió azt mondta, hogy egy harmadát szeretné megszerezni ennek a piacnak, és ez évente 70 milliárdot tenne ki. A tanulmányok szerint egy ilyen rendszer, mint az EGNOS, 750 millióba fog kerülni évente nekünk. Ezt az adatot még értékeljük egyelőre, de hát mindenképpen szükség van arra, hogy a KKV-k, az ipar is megértse a rendszert. Úgy gondolom, hogy ha egy ilyen 70 milliárdos piacot sikerülne elérnünk, az egy nagyon jó befektetés lenne. A szabályozással kapcsolatban szeretnék arra emlékeztetni, hogy a Galileo egy globális rendszer, az egész világon nyújt szolgáltatásokat, és a mi szabályozó hatáskörünk csak az euró terjed ki. Úgy gondolom, hogy a, a, ha a szabályozást illetően látni kell azt, hogy a szabályozás csak az EU-ban működne, de valóban erre van-e szükségünk. Úgy gondolom, ez nagyon bonyolult kérdés. De ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne tenni valamit annak érdekében, hogy az alkalmazások ne ismerjenek határokat. Fontos emlékezni arra, hogy a Galileo egy globális rendszer. Felmerült a képviselők részéről az a kérdés is, hogy mi a legfontosabb politikai kérdés, amely előttünk áll. Ha megengedik, akkor azt szeretném elmondani, hogy számunkra a legfontosabb politikai kérdés az az, hogy az Európai Unió hogyan tud hosszú távú elkötelezettséget tenni. Ezt már a szakértők is kiemelték. Hogyha a felhasználók nem gondolják úgy, hogy, hogy van hosszú távú politikai elkötelezettség, akkor ez kihat a támogatásra is, és akkor nem valószínű, hogy be fognak fektetni. Vegyük például a repülést. Hogyha egy repülőtársaság felszereli a gépeit Galileo felszereléssel, akkor sokba kerül, ki kell képezni a pilótákat is arra, hogy ezzel bánni tudjanak, ez óriási pénzbe kerül, és csak akkor fogják ezt megtenni, hogyha azt látják, hogy a következő pénzügyi tervben is van biztosíték arra, illetve utána is, és sőt, még azután is van biztosíték arra, hogy az Európai Unió elkötelezte magát arra, hogy működjön ez a globális navigációs rendszer. Itt a fő kérdés az az, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e valóban támogatni ezt. 2007-ben, 2008-ban azt a bátor döntést hoztuk, hogy megkezdjük a közbeszerzést ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy eh, amit majd az elkövetkező hónapokban el fogunk jutatni önökhöz, az az lesz, hogy hogyan tudjuk biztosítani a hosszú távú e, kötelezettségvállalást, Úgy gondoljuk, hogy erre lehetőség lesz, és támogatni fogjuk a Galileót és az egnos illetve a további alkalmazások kifejlesztését. Például az orosz kollégáknak nem volt ilyenfajta kötelezettségvállalása, és ennek az lett az eredménye, hogy nem volt megfelelő az infrastruktúra, és nagyon kevesen használják az általuk kifejlesztett alkalmazást Oroszországon kívül, és de azóta az orosz kormányzat már komoly alást tett. Azt is meg kell vitatni, hogy milyen lesz a jövőben a stabil irányítási modell, mennyire fog ez kerülni nekünk, és mit fogunk konkrétan tenni. Ezek a viták rendkívül komplexek. Az elkövetkező két-három hónapban elő fogunk terjeszteni javaslatokat, ahogy feláll az új bizottság, és a bizottság mindenképpen el fogja juttatni a parlamenthez és a tanácshoz a javaslatait, és amint a parlament megvitatta ezt, ezután remélhetőleg sikerül majd a megfelelő rendeletet létrehozni. Ennyiben hagynám tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Végezetül a jelentés készítőnknek, Remek úrnak szeretném megadni a szót arra, hogy értékelje a mai vitát, illetve hogy adjon néhány útmutatást, jövőbeli munkát, illetően Remek úr, öné a szó. Pane eh, předsedo, já eh, bych se jako zpravodaj... Eh, Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, én voltam az előadó, aki ezt a jelentést készítette, ugye a maga a jelentés, ez félidei felülvizsgálat névre hallgat. Néhány megjegyzést tennék csak az imént hallott felszólalásokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy értékelnünk kell azt, hogy a szakértők ugye belátták, hogy mi magunk nem lehetünk képesek mindent kiértékelni és megoldani, így aztán megosztották velünk a saját véleményüket és tapasztalataikat, és ez nagyon hasznos volt, inspiráló volt, azt gondolom. Nagyon sokat tanultunk a felszólalóktól, így aztán nagyon szépen köszönöm mindenkinek az általa elmondottakat. Nagyon sok érdekes kérdést felvetettek, nagyon sok érdekes véleményt hallhattunk ma, és ezek nem csak magához a rendszerhez járultak hozzá, és annak a jövőjét szolgálják, hanem az én jelentésem elkészítésében is segítenek majd. Benetó úrnak például külön köszönöm, hogy megerősítette azt, amire én is számítottam, főleg például a régiók Galileóval kapcsolatos álláspontjának terén. Én ugyanis azt gondolom, hogy a regionális szint, a régiós szint áll a legközelebb a polgárokhoz, és így az képes hidat építeni az Európai Unió intézményei és a helyi szint között. Ez a rendszer mindenki számára, az összes polgár számára előnyös, hasznos lehet. Vasonyi Pataki Etelka előadását is nagyra értékelem, mindannyian tudjuk, hogy ő ennek a területnek szakértője, és a műoldas navigációs rendszerek minden aspektusával kapcsolatban szakértőnek mondható. Nagyon eh, hasznos megtudni az ő politikai, stratégiai véleményét is, illetve a finanszírozással és a projekt egyéb aspektusai anyagról alkotott véleményét, így aztán én mindenképpen várom a névvel való további együttműködést, és nagyon örülök neki, hogy elfogadta hívásunkat. Tortora úr, az ön előadását is nagyon köszönöm. Sokan említették már eddig is, hogy milyen nagy a minőség ellenőrzés, minőség irányítás jelentősége, és ezt mi is nagyon jól tudjuk. Most pedig Szerek úrhoz fordulnék, aki igen sok kérdésre felhívta a figyelmet, például a Galileo előnyeivel kapcsolatban, illetve általánosságban a műholdas navigációs projektek lehetséges előnyeivel kapcsolatban. Azt gondolom, ez mindannyiunk számára hasznos volt, és nekem külön hasznos volt. Már csak azért is, mert Sterek úr a fiatal generáció képviselőjeit közöttünk, és nagyon fontos ilyen szempontból a véleménye, hiszen a folyatalok fiatalok általánosságban nagyon fontosnak tartják hosszú távon a Galileo projektet, így aztán erre nekünk is mindannyiunknak oda kell figyelnünk. Ezen kívül köszönöm a bizottság képviselőinek is az általuk elmondottakat, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben ezen a területen együtt fogunk mi még működni. Azt gondolom, hogy mindannyian ismerik ezen a téren az én saját személyes véleményemet, úgyhogy nem is mennék most bele, nem beszélek hosszasan a Galileóról. A magyarázó nyilatkozatban, a jelentésemhez fűzött magyarázó nyilatkozatban természetesen részletesen is elolvashatják a személyes véleményemet. Annyi biztos, hogy minden projektben három fő probléma szokott felmerülni, talán ezzel túl egyszerűsítem, de mégis az első fő gond az a finanszírozással szokott lenni. Sok projekt ezen kívül késik is, illetve vannak globális szintű versenytársai. Én idén töltöm be 62-t, és az utóbbi 40 évben több tucat különböző projektben vettem részt. Voltak fontosabbak, voltak kevésbé fontosak, de egyik ilyen projekt sem különbözött a többi től abban a tekintetben, hogy mindig küzdeni kellett a pénzhiánya, mindig jöttek a csúszások, a késések, és mindig nagyon kemény versennyel kellett szembenéznünk. Ez a három dolog tehát állandó, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben ezeket a problémákat egészen biztosan le fogjuk győzni az összes érintett együttműködésével. És egyébként a mai ülésünkre térve úgy látom, hogy sikerült betartani a menetrendet, aminek nagyon örülök, és már várom a jövőbeli együttműködést. Köszönöm. Remek úr, köszönöm ennek is az előkészült, előkészültést, és köszönöm a szakértőknek a hozzászólást, és úgy gondolom, hogy a jelentés majd nagyon érdekes lesz, és nagyon sokat fogunk még erről beszélni. Mára befejeztük ezt a témát. Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy itt voltak, de köszönöm remek kollégának is, köszönöm a szakértőknek, még egyszer lezárom ezt az ülést. Szeretném megkérni azt, hogy a frakciók munkatársai a koordinátorokat egy kicsit hívják ide hamarabb, és akkor tényleg pontosan tudjuk kezdeni majd a koordinátori ülést.